A bizottság szóbeli, bizottságnak beadott szóbeli kérdés a Brüsszel 2A rendeletről a bejegyzett partnerségekkel kapcsolatban, együttélésekkel. Gebhardt asszonynak adom meg a szót. Öt perc. Elnök úr, itt, kedves kollégák, kedves kollégák, nők, ez év március 18, eh, január 18-án nagyon jó döntést hoztunk, igazán jó eh, alapon az Európai Bizottság eh, hozta a, a házasságok és szülői felelősség körében. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, még akkor is, hogyha voltak olyan javaslatok, már csak azért is, mert egy korábbi jelentésnek a a elemeit is bevették. Ez egy nagyon jó jogbiztonságot adó és megfelelő előírás a ebben a kérdésben. Van azonban egy probléma, mégpedig az, hogy csak a, a házaspárokra, nem pedig a bejegyzett élettársadik kapcsolatokra vonatkozik, és ez elviselhetetlen, biztos úr, hiszen egyre több bejegyzett élettársi kapcsolat van az Európai Unióban, és egyre kevesebben akarnak házasságot kötni, illetve kötnek házasságot. A társadalom változik, az Európai Unióban változnak az életformák, az Európai Bizottság azonban úgy tűnik, hogy erre nincs, nem rendelkezik nyitott szemmel, ami érthetetlen, érthetetlen, és sajnos mivel ez egy átdolgozás, és a polgárok nem igazán tudják, hogy ez pontosan micsoda, azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek csak azokat a bizottságokat van szaba, joga megmódosítani, amit a bizottság módosított. Tehát módosító indítványokat az alkalmazási területre vonatkozóan nem nyújthatunk be. Az Európai Parlament nem tehet azért semmit, hogy kiterjesszék ezt a rendeletet a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is viszont szerintem ez az Európai Bizottságtól rendkívül elmaradott felfogás. Nézzék meg az adatokat, az Eurostat adatokat, a maga az Európai Bizottság gyűjteti össze ezeket az adatokat, az is mutatja, hogy egyre kevesebb házasságkötés van, és egyre többen bejegyzett életási kapcsolatra lépnek. Nos, akkor ezek az emberek miért kellene hogy ne élvezzék ugyanazokat a jogokat és ugyanazokat a lehetőségeket, mint a házastársak. Miért gondolják, hogy az Európai Unió 19 tagá, tagállamában már élettársi kapcsolatot létesítő, mert a jogi körülmények ezt lehetővé teszik, sőt, akár még gyermeket közösen is örökbe fogadhatnak, miért legyenek a 2A rendelet hatája alól kizárva. Miért nem jelenik meg ez a csoport? Vajon az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nincsen szabályozásra szükség a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozóan a Brüsszel 2A-ban? Vajon a bizottság a bejegyzett partnerségek kirekesztését nem tekinti diszkriminációnak? Én azt mondom, hogy de igen, ez az, és tulajdonképpen önök lennének az Európai Unió szerződésének őrzői és a, a szerződésekben a diszkrimináció mentesség pontosan az egyik legalapvető pont. Vajon az Európai Bizottság ezt a mulasztást, a bejegyzett élettársi kapcsolatokra való kiterjesztést e, módosítja, illetve helyreállítja és kijavítja, mikor gondolja. Óriási esélyeket szalasztunk el egyet. És csodálkozom itt, hogy az Európai Parlament jobb oldaláról a kollégák az utolsó pillanatig megpróbálták akadályozni, hogy a plenárisra kerüljön ez a kérdés elviselhetetlen. Miért? Miért nem tudják elfogadni azt, hogy olyan emberek, akik bejegyzett partnerségi, eh, bejegyzett élettársi kapcsolat mellett döntenek, miért fogadják el, hogy ők eh, ne ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzenek? Biztos úr, ön a digitalizálás terén az egyik legprogresszívebb személynek, a legvilágra nyitottabb embernek tekintett személy, olyannak tartják önt, aki a jelen korunk adottságaihoz, lehetőségeihez mindig kiválóan alkalmazok, alkalmazkodik. Kíváncsi vagyok, hogyan válaszol a kérdésre, mert mindaz, ami e mögött, a kérdés mögött van, egyszerűen elmaradott és elfogadhatatlan felfogás. Köszönöm szépen. Az alelnöknek adom meg a szót Anzip biztos úrnak. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek, hogy a bejegyzett életvártási közösségek kérdését felvetettem az átdolgozás folyamata kapcsán a Brüsszel 2A rendelet átdolgozásáról van szó. Ez a javaslat a határokon, határokon átnyúló családjogi kérdések szabályozását szabályozza, főleg a gyermekek védelmére tekintetére. A javaslatunk, az átdolgozási javaslat a korábbi szabályozás hiányosságaira hívja fel a figyelmet, ezeket próbálja orvosolni. A parlament korábban is felhívta a figyelmünket erre a kérdésre, és most sürgető intézkedést vár el tőlünk. Ugyanakkor a parlament láthatja, hogy az anyasági jog kérdését nem változtatjuk meg. Például meghagyjuk a bírósági vagy a fórumválasztás lehetőségét a társaknak, vagy akár házasok, akár bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek. A konzultáció, melyet a bizottság útjára indított, nem vezetett oda, hogy szükséges volna sürgősen megváltoztatni az anyasági jog kérdéseit eh, a Brüsszel 1, Brüsszel 2 a tekintetében. Értéke, értékelésünk alapján, tehát a szabályokat nem kell változtat, megváltoztatni. <coughs> A Brüsszel 2A új eh, átdolgozása nehéz helyzetbe kerül gyermekek jogi helyzetét szabályozza. Ez a legsürgetőbb kérdés. Örülök neki, <clears throat> hogy a parlament és a bizottság közös célokat követ, mégpedig, hogy meg akarjuk, meg akarjuk akadályozni, hogy a gyermekek eh, a házassági viták eh, túszaiként eh, sem vegyenek a határokon átnyúló vállások esetén, és <clears throat> hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy az eljárások lerövidüljenek és olcsóbbakká váljanak. Ráadásul is talán ez a legfontosabb, mind a parlament, mind a bizottság minden gyermek számára ugyanazt a védelmet akarja biztosítani. Hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság javaslatában biztosítottuk, hogy a gyermekek védelmére vonatkozó szabályok minden gyermekre vonatkozanak, teljesen függetlenül a szülők jogállására, függetlenül attól, hogy házasok, élettársi kapcsolatban élnek, vagy sem. A gyors megállapodás <clears throat> e dossziéban kézzel fogható távolságban van, pedig egyhangúságra van szükség. A bizottság elkötelezett amellett, hogy a tárgyalásokat nyomon kövessen, és jó eredményeket érjünk el, a gyermekek hasznára váló eredményeket. Köszönöm szépen. <clears throat> Most pedig Eszteras Ferragut asszonynak adom meg a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a fő, az Európai Unió fő célja e tekintetben abban áll, hogy a szabadság, a biztonság és a jog védelmét megteremtse, illetve fenntartsa. Ezért nagyon fontos, hogy az igazságügyi együttműködést is megerősítsük és lehetővé tegyük, főleg a családjog területén. Ezért Szvijevka kollégával egy kompendiumot állítottunk össze, egy kézikönyvet a polgári jogi és családjogi együttműködés kérdéseiről. Ez egy nagy előrelépés volt, és segít eh, abban, hogy eh, felgyorsuljanak az eljárások. Ráadásul az égeségügyi egy eljárások eh, kiinduló pontjává vált ez a szöveg. A házasságok, a vállások és más családjogi helyzetek területén ez az európai jogszabály, hiszen nem csak egy kompendiumról van szó, öm, irányadó, ráadásul a bírósági ítéletek számára is érvényesítettük a határokon átnyúló lehetőséget. Ezzel jobban védjük a kiskoriokat. Ahogyan a biztos mondtam, vannak olyan tagállamok, ahol a bejegyzett élettársi kapcsolatot jogban szabályozták, mások nem. De egyre több ilyen ö, kapcsolatban élő pár van, egyre több gyermek születik, nem házasságban, hanem bejegyzett élettársi kapcsolatban, ezért megegyezésre van szüksége, és több együttműködésre van szükség a kiskorok védelme érdekében. Viotti képviselő. Hát ezt... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, asszony, biztos úr. Nagyon fontos kérdésről van szó az európai állampolgárok számára. Kevés olyan terület van, ahol az Európai Unió a tagállamok polgári jogába beleszólhat, de ez egy ilyen terület a családi jogi ítéletek kölcsönös elismerés egy ilyen terület. Azt gondolom, hogy a Brüsszel egy 2 a rendeletet ki kell terjeszteni azokra is, akik nem házasságban, hanem akár bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek, például homoszexuális párok számára is. Ez etikai kötelezettségünk. Nem engedhetjük meg, hogy egy olyan Európában érjünk, amely fittyet hány a állampolgárok érdekeire, és főleg a gyermekek érdekeit kell szem előtt tartanunk. Nagyon sok még mindig a diszkriminációhoz kontinensünkön biztos úr, ez ellen a diszkrimináció ellen fel kell lépnünk és tematizálnunk kell azt. Mindig a jogállamiságról beszélünk itt az ülésteremben. Nos, ez egy olyan lehetőség, egy olyan pillanat, ahol Európa valóban változtathat a jogállamiság helyzetén. azt mondja biztos, hogy nem jött el az időpontja, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Hát kére, kérem biztos, hogy gondolja meg, hogy mindig a ma parancsolatát kell figyelembe venni, nem holnapra kell elhalasztani semmit. Jurek úr, egy percben. E, Hölgyeim és uraim! A család, a társadalom egysége, úgy gondolom, hogyha egy nő és egy férfi összeházasodik és családot szeretne alapítani, ezt a hosszú hagyományt mindenképpen meg kell tartani, és hogyha szeretnénk ehhez a hagyományhoz és ehhez az igazsághoz hűek maradni, akkor is csak akkor tudjuk majd a társadalmunk jövőjét biztosítani. Vannak olyan tagállamok, amelyek úgy tűnik, hogy nem értenek egyet ezzel az alapvető igazsággal. Hmm. Szlovéniában, Szlovákiában és Horvátországban meghozott döntésekre gondolok ezzel a megjegyzésemmel. Az Európai Unió reméljük, hogy nem fog beleavatkozni az emberek életébe, legalábbis ezt ígérte, és reméljük ezt meg is tartja. Köszönöm szépen, Hautala asszony a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Viotti képviselőtársamhoz szeretnék csatlakozni azzal, hogy most van itt az idő, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon sokat beszélünk a az emberi jogokról, az állampolgárok jogairól, a jogállamiságról, és úgy tűnik, hogy a bizottság a RICASZ technikával megköti a parlament kezét, és amennyiben ezt teszik, akkor nem tudjuk megoldani a problémát, és ez egyáltalán nem fair. A Brüsszel 2A elavult, ez 15 éves, úgy gondolom, hogy eljött az ideje, hogy ezt felülvizsgáljuk és napra készítegyük a jelenlegi társadalmi valósághoz. A bejegyzett élettársi kapcsolatok 2003-ban nagyon kicsi arányban érintették az európai polgárokat, de most már ez egy nagyon fontos együttélési kapcsolat típus, úgyhogy most igenis foglalkozni, kezd, foglalkozni kell ezzel. Köszönöm szépen, Gutalánt képviselő egy percben. Man Ett barnvänligt EU är ett bra EU. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió, ha a gyerekeket támogatja, az mindannyiunknak fontos, a Brüsszel 2A fontos, így a családjog valóban a gyerekek érdekeit szolgálhatja, a legjobb körülményeket biztosíthatja számukra, függetlenül attól, hogy a pár, aki neveli őket, milyen jogállásban van a különböző országokból származó házas, párok és együttélések miatt egyre több olyan gyerek is van, akik a bejegyzett egy, ö, együttélési partnerségi kapcsolatból származnak, nem pedig házasságból, és nagyon jó lenne, hogyha a gyerekek jogait az ő esetükben is lehetne erősíteni. A bejegyzett élettársi kapcsolatokra azonban, ha nem terjed ki a Brüsszel 2A, akkor ez nem lehetséges. Nagyon sok 19 tagállam van, ahol már a bejegyzett élettársi kapcsolat teljesen jogszerű, és mivel a házasságot is általában a férfi és nő közötti kapcsolatként határozzák meg, az azt jelenti, hogy a gyermek státusza nem világos egyéb helyzetekben. Nem tudom, hogy a bizottság mit akar tenni a bejegyzett életási kapcsolatokban, hogyan akarja biztosítani azt, hogy a gyerekeket megfelelően védjék, hogyha az életási kapcsolatokra nem terjedez ki. A bizottság mit gondol? Hogyan próbálja a a be, a, hova lefordulhatnak ezek az emberek a jogorvoslatért? Guteland asszony, köszönöm szépen, biztos úr, sajnos, meg kell, hogy mondjam, sajnos, sajnos a mai napig az Európai Unióban nem minden tagállam vezette be az azonos nemű partnerek esetében a teljes jogú házasságot a különböző és azonos nevű partnerek közti házasságot is megkülönböztetjük, és megkülönböztetjük a házasságot és a bejegyzett élettársi kapcsolatot. És biztos úr, ne beszéljen a jogszabályban a bejegyzett élettársi kapcsolat ellen. Ez valóban nem említi, de egyetlen egy érv vagy magyarázaton van arra, hogy miért teszik. Talán azért, mert meghátrál a bizottság azoktól a a tagállamokkal szemben, akik ezt nem akarják. A jogállamiság, az egyenlőség, a szabadság az, amit képviselünk az EU-ban. Éppen ezért a bizottságnak most eljött az ideje, hogy ezt be is bizonyítsa. Vez, vezesse be, terjessze ki a Brüsszel 2 át a bejegyzett és az egyenlő partnerségekre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólásokra térünk át. Négyen kértek szót. Eh, Petérk Mariana asszony. Tisztelt eh, biztos úr, a jogszabály részletes módosításának örülünk az Európai Uniós tagállamok is, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a jogszabály jelenlegi hatája a családjogról nem tudja a legérzékenyebb kérdéseket megfelelően kezelni. A, mivel a Brüsszel 2A a a jogi döntések kölcsönös elismerését írja elő a tanács, nem tudja majd a hatályt a bejegyzett élettársi kapcsolatokra kiterjeszteni, azért mert ezek bizonyos tagállamok jogrendszerében nem jelennek meg. Egyszerűen a nemzeti, egyenesen befolyásolja a nemzeti jogszabályokat, és a család és a, a házasság definícióját, a szubszidiaritás elvét ezzel megsérti. Úgy gondolom, hogy a jogszabály kiterjesztése kettős jogszabályokat teremtene, és még nagyobb távolságot, még nagyobb szakadékot keltene a mm, bejegyzett életási kapcsolatot elismerők és azaz nem elismerő országok között. A harmonizáció nem megosztottságot vagy politikai nyomást jelent a tagállamokra. Köszönöm. Grappini képviselő. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök úr. Üdvözlöm, gratulálok Gebhardt asszonynak, mert konkrét, világos érveket hozott fel. A társadalom változik, modernizálódik, és én is nagyon sok bejegyzett élettársi kapcsolatban élő embert ismerek, főleg a fiatalok között. Nem mennek el a, sem a templomba, sem az anyakönyvi hivatalhoz, hanem bejegyzik az élettársi kapcsolatot, és aztán lehet, hogy 5-6 év múlva bizony ez nem ritkán fordul elő, külön válnak kutyaik, és hogyha gyermekeik vannak és más országokban élnek, akkor megnehezül a helyzetük. Ne hivatkozom biztos úr egy jelentésre, hiszen a parlament tiszt, a tisztelet az egyértelműen meghatározza, hogy valami jogalkotói lépést kell tenni, ne hivatkozzon arra, hogy erre nincsen szükség. Köszönöm. Hadzsi Gyorgyó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Gebhardt asszonynak szeretném megköszönni a munkát, amelyet végzett, egy nagyon érzékeny témával foglalkozott itt a parlamentben. Nem titkolom, hogy meghökkenve hallottam, hogy a gyermekek státusa az Európai Unióban még mindig nem szabályozott. Akkor, hogyha házassági vita van a szülők között. Ráadásul a biztos azt mondtam, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatok gyermekeire nem vonatkoznak a szabályok, ezért úgy gondolom, hogy tisztázni kell a helyzetet. Hiszen sok ezer ilyen gyermek születik nem ö, házasságokba, hanem bejegyzett élettársi kapcsolatokba. Zaborszka asszony, tessék. lesz Zaborszka. Sorry vážený pán komisár vieme že tak ako v roku two thousand. elnök úr mindannyian tudjuk hogy a tanácsban továbbra sincs egyértelmű támogatás emellett a rendelet mellett a bejegyzett élettársi kapcsolatok elfogadásának kapcsán azok az országok, akik, akik ellene vannak, azt, hogy arra hivatkoznak, hogy a tagállamok családjogának ez nem megfelelő, vagy ezzel nem összeegyeztethető. Tulajdonképpen látjuk, hogy miről van itt szó. Arról, hogy politikai nyomásgyakorlás indul el olyan országok irányába, amelyeknek van egy bizonyos elképzelésük a családról, más tagállamok viszont, ha fogalmazhatok így, a modern tendenciákkal nem tartanak lépést. Ez itt a probléma. Köszönöm szépen, a bizottság alelnökének adom most meg a szót. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a bizottság javaslatának irányába tanúsított folyamatos elkötelezettségért és támogatásért. A jelenlegi stádiumban a bizottságnak nincsen olyan, nem állnak olyan adatok a rendelkezésére, amely azt indokolná, hogy a Brüsszel 2 át meg kellene változtatni. Ugyanakkor természetesen azon dolgozunk, hogy a gyermekek védelme minden esetben megvalósuljon, függetlenül attól, hogy a gyermek szülei milyen kapcsolatban élnek. Ezek ki, ezen kívül ennek a reformnak a középpontjában tulajdonképpen az áll, hogy mindannyian megértjük, hogy válláskor a két szülő kapcsolata megfelelő, így is rendkívül nehéz, tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermek legjobb érdekei érvényesüljenek, különösen a határokon átnyúló esetekben. Tehát új szabályokra van szükség méghozzá gyorsan a gyermekek jólétének érdekében. És hogy teljesen egyértelműen fogalmazzak, szeretném még elmondani, hogy azok között voltam, akik Észtországban a bejegyzett élettársi kapcsolatokra vonatkozó jogszabályokat elindították, és természetesen igennel szavaztam Észtországban. Az a feladatunk, hogy a gyermekeknek segítsünk, hogy ezek az eljárások minél gyorsabban véget érjenek, Tudjuk, hogy a gyermekek ilyenkor nagyon nehéz helyzetben vannak. Itt a parlamentben is elmondta az egyik képviselő, illetve én is elmondtam a nyitó beszédemben, hogy a gyermekeknek segíteni kell, de minden egyes változtatáshoz egyhangú döntésre van szükség a tanácsban, amelyet hát úgy tűnik eléggé nehéz elérni. Nem is értem, hogy bizonyos tagállamok miért nem sorakoznak fel mögénk, és miért nem értik meg, hogy a gyerekeknek próbálunk segíteni. Ezt valóban nem értem. Egyetértek mindazokkal, akik azt mondták, hogy ugyanolyan tiszteletet kell adni az egyneműek házasságának, mint a nők és férfiak házasságának. Köszönöm szépen, most akkor lezárom ezt.